hozzáférés témában a two thousand and fourteen fifteen ös időszakban. elsőként az előadónak laura ferrara képviselő asszonynak adok szót négy perc áll képviselő asszony rendelkezésére. tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. tisztelt elnök asszony tisztelt kollégák! először is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek. nagyon hasznos és konstruktív vitákat, illetve találkozásokat tartott, találkozókat tartottunk. A jelentés a jelentés változatát, első tervezetét a Csinkvesztel az öcsillagos mozgalom honlapján online formában már eljutattuk a polgároknak. Nos, azt gondolom, hogy nagyon fontos törekvésünk, hogy az átláthatóság nagyobb legyen, és a polgárokat jobban bele tudjuk vonni az európai intézmények munkájába. Ez azért nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, mert történelmi pontról, történelmi lépésről beszélhetünk. Az európai intézményeket a polgárok nem átláthatónak titulálják, nem érték, hogy mi történik itt. Gyakorlatilag semmit nem tudnak arról, hogy hogyan működnek az európai intézmények. Az átláthatóságról mostanában sokkal beszélnek, de sajnos a szavakat nem mindig követik tettek. Az Európai Parlament az előző években már számos jelentést hozott, fogadott el ebben a témában, de nem volt semmiféle következmények. A demokratikus rész, a participatív, tehát a részvételi demokrácia nagyon fontos alapelv, ennek a megvalósulását kell segítenünk. A résztvevő demokrácia az egyik alapelve az Európai Uniónak. Fontosnak tartom azt, hogy a, polgárok, a polgárokat képviselő szerv, például az Európai Parlament lehetőleg átláthatóban viseltesen, illetve arról is átláthatóan be tudjunk számolni, hogy mi történik a közpénzekkel. Úgy gondolom, hogy az intézményi, az intézményi honlapokon kell egy központi elérhetési pontot létrehozni, amely megkönnyíti a polgároknak az interneten való tájékozódást. Fontosnak tartom azt is, hogy a whistleblowereket, a közérdekű bejelentőket megvédjük, hiszen ezek az Európai Unió pénzügyi érdekeit is védik. Tehát a whistleblowereket mindenképpen védeni kell, ez a demokratikus rendszerek része. A teljes jogalkotási folyamatot átláthatóvá kell tenni, erre vonat, ez vonatkozik a háromold egyeztetésekre, ezekről semmit nem tudnak a polgárok. Itt megfelelő ellenőrzésre van szükség. A lobbistáknak nagy kultusza van. Ők sokkal könnyebben hozzáférnek a különböző információkhoz, és ezzel befolyással vannak a döntéshozatalra. Tudjuk, hogy az informális háromoldalú egyeztetéseknek milyen fontos a szerepe, de éppen ezért kérjük azt, hogy még jobban tájékoztassanak erről minket, a polgárok kíváncsiak erre. Szeretném, hogy a bizottság egy javaslatot javaslatot adjon be a lobbistákra vonatkozó regiszterről. Nagyobb átláthatóságot szeretnénk a különböző nemzetközi tárgyalásokról is, amelyeket egyez, nemzetközi egyezmények létrehozására folytatnak. Nagyobb átláthatóságot kérnénk a különböző szankciók, illetve jogsértési eljárásokkal kapcsolatban is, vagy kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban is a tagállamok viszonyában. Szeretnénk pontosan tudni, hogy kik a kezdeményezetjei a különböző európai alapoknak, így jobban küzdhetünk a visszaélésekkel szemben. Azt hiszem, ezt megtesszük, akkor meg tudjuk, foga- meg tudjuk fordítani azt a trendet, hogy az európaiak ne bízzanak az Európai Unióban. Sajnos éppen ezért nacionalista érzelmek kezdenek egyre nagyobb támogatottságot kapni. Nem tartom azt helyesnek, hogy valaki döntsön úgy a polgárok nevében, hogy nem átlátható az, hogy mi alapján döntött. Ellenőrzésre van szükség. Hogyha ez nem valósul meg, akkor nem létezik a direkt demokrácia. Mint európai parlament, aki hisz a szabadságban, azt kérem, hogy együttesen tegyünk valamit azért, hogy a megfelelő átláthatóság megtörténjen. Kicsit begyorsította a végére a hozzászólását, képviselő asszonynak lesz még lehetősége két percben a vita végén is a záró gondolatait elmondani ebben a fontos témában de most hallgassuk meg jourov biztos asszonyt tessék. Madam President, honorable members. Tisztelt elnök asszony, kedves képviselők! ahogy Juncker eh, úr eh, is elmondta, a demokrácia és az átláthatóság legyen az egyik prioritásunk. A hatás, a döntéseink eh, európai polgárok millióit érintik, ezért a lehető legdemokratikusabban és átláthatóban kell ezeket meghozni. Az Európai Bizottság magas átláthatósági sztenderdeket valósít meg, de mindig is nyitottak vagyunk arra, hogy a gyakorlatainkat megvizsgáljuk, hozzáigazítsuk az elvárásokhoz, ahol ez szükséges és lehetséges. Az Európai Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament állásfoglalását, és azt, hogy arra kérik, hogy az Európai Bizottság és a Tanács az ülés a, a, a felső vezető politikai vezetőtől tartott ülések dokumentációhoz való hozzáférését tetővé tegye. Ez az átláthatósági standard, ez a kultúra része kell, hogy legyen minden európai intézményben, ami a bilaterális egyeztetéseket lobbistákkal illeti tehát politikusok és lobbisták között. Az Európai Bizottság emellett üdvözli a parlamenti világos támogatását arra vonatkozóan, hogy egy javaslatot nyújtson be egy intézményközi egyezménnyel kapcsolatban, amely kötelező nyilvántartást hozna létre a három intézményre vonatkozóan. Az Európai Bizottság közkonzultációt indított 2016 márciusában azzal a céllal, hogy az év másik felében egy javaslatot nyújtson be. Az Európai Bizottság meg van győződve arról, hogy a három EU intézményben, amelyek a jogszabályalkotásban részt vesznek, ugyanaz az átláthatóság kell, hogy megvalósuljon. Az Európai Bizottság emellett üdvözli az önök elkötelezettségét a jobb jogalkotással kapcsolatos intézményközi megállap, együttműködés mellett az Európai Bizottság az átláthatóságot javítani kívánja legislatív eljárásokban, és gyakorlati mm, egyezményeket szeretne kidolgozni a jövőbeni nemzetközi tárgyalásokhoz. Emellett egy közös delegált jogi aktusokról szóló nyilvántartás létrehozását készítenénk 2017 végéig, ez tovább javítaná az átláthatóságot a polgárokra és az üzleti vállalkozásokra hozott vonatkozó döntésekkel kapcsolatban. A dokumentumokhoz való hozzájárulás minden európai és intézményt, szervet és ügynökséget érint. Az Európai Bizottság folyamatosan támogatta, és a jövőben is támogatni fogja a társjogalkotókat abban, hogy a két függő javaslatban, amely a javaslat aktualizálását és, és um, javítását illeti. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Bizottság a dokumentumok nyilvántartásával és közétételével kapcsolatban a dokumentum regisztrációs rendszerben már megvalósítja az elvárásokat, és egyszerűbb hozzáférést kívánunk biztosítani a nem bizalmas dokumentumokhoz. A projekt általános sikere attól függ, hogy következetesek vagyunk-e, az intézmények következetesek-e, hogy elkerüljük-e a duplikációt. Az Európai Bizottság emellett igyekszik megfelelni a közzétételi elvárásainak elgazatés jogi öm, öm, alapon. A jelenlegi szabályok és gyakorlatok az átláthatóság, illetve a személyes adatok védelmék közötti egyensúlyt kell, hogy megvalósítsa. Ami az átláthatósági biztos posztjának létrehozását illeti, első alelnökünk Timmermans úr, aki nagyon sajnálja, hogy nem tud itt lenni most személyesen, Nos, ő az, aki felel a, azért, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés terén megvalósuljon a szabályoknak való megfelelés. Az átláthatóság eh, elsőleges prioritás az EU bizottság számára. Ezt én is megerősíthetem. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig a képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. Elsőként Koraza Bild képviselőasszonynak adok szót. Tessék. Madam Chair, Commission... Elnök asszony, Jurova biztos, a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés kulcsfontosságú, hogy növeljük az emberek munkánkba vetett bizalmát, és közelebb hozzuk az állampolgárokat az intézményekhöz. Egy olyan időszakban, amikor a populisták azzal érvelnek, hogy Brüsszelben döntenek az életükről, és alássák az EU legitimitását. A néppárt üzenete egyértelmű, nincs semmi, nincs mit eltitkolnunk. Elköteleztük magunkat az elszámoltathatóság, a nyitottság és a hozzáférhetőség mellett. Meg kell nyitnunk az intézmények kapuit, hogy láthassa mindenki, hogy demokratikusan születnek a döntések. Az Európai Parlament ennek élvonalában áll, de többet kell tennünk, főleg ami a tanácsot illeti és felszólítom, hogy kezdjék el a tárgyalásokat a dokumentumok hozzáféréséről szóló rendelet tárgyalásához, ugyanis az állampolgároknak tudniuk kell, hogy mi történik az ő nevükben, hogyan kerül sor az alapok elköltésére egyszerű és felhasználóbarát módon. Például egy közös keresési pont a három intézmény között, ahhoz, ahogy a Europort is létezik, könnyebben megtalálhatóvá tenni az információt. Az európaiakat be kellene vonni, hogy részt vegyenek és befolyásolják a döntéshozatalt az EU-ban. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy közvetlen demokrácia lenne Európában, ugyanis reprezentatív képviseleti demokráciában élünk, és természetesen a nyitottság a felelősséggel együtt jár, a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés nem a közérdekű bejelentőkre vonatkozik. A magánélethez való jogot is tiszteletben kell tartani, noha biztosítani kell az átláthatóságot. És igen, Laura, a trialógusok átláthatóbbak kell legyenek, de biztosítanunk kell a kölcsönös bizalom légkörét, és egy olyan környezetet, amelyben lehet gondolkodni és eredményeket elérni a tárgyalások során. Én személy szerint nyitott vagyok a munkámmal kapcsolatban, vissza kell szereznünk az emberek bizalmát. Ez most fontosabb, mint valaha, főleg amikor közös kihívásokkal nézünk szembe, amelyeknek, amelyeknek közös európai válaszokat kell adnunk. Köszönöm. Tak. Thank you. Now... Köszönöm szépen. Most pedig az SND részéről eh, Anna Hét kap szót. Köszönöm szépen. A dokumentumokhoz való hozzáférés egy eh, alapvető jog, amelyet a szerződések is védenek. Az a jelentés, amelyet most tárgyalunk, egy előfeltétele, egy előfeltétel, a polgároknak meg kell adnunk a lehetőséget, hogy ellenőrizhessék, hogyan születnek az európai döntések. Itt a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló rendeletről van szó, amelyet jelen, amely jelenleg elakadt a tanácsban. Emiatt azonban annál is fontosabb, hogy követeljük, hogy az összes intézmény alkalmazza ezt a rendeletet, és hajtsa végre a Lisszaboni szerződés által illetbelítetett módosításokat. Jó javaslat, hogy az európai intézmények hozzájáruljanak a jobb jogalkotáshoz a dokumentumok nyilvános hozzáférése által. Ugyanis ez mindenképpen nagyobb átláthatóságot kell biztosítson az állampolgárok számára. Ezért egy, ez egy igazgatási törvényt is szükségesé tesz az EU számára. Ezen szabályok mindenkinek fontosak, de természetesen mindig felmerülnek kérdések a nyitottsággal kapcsolatban fontos, hogy jobb betekintést adjunk a szociális párbeszédbe is, éppen ezért támogatjuk ezt a javaslatot, annak érdekében, hogy az illetékes bizottságok ezt megvitathassák. A szociális párbeszéde kapcsolatos dokumentumokat, jegyzőkönyveket, mindenféle összefoglalót lehetővé kellene, rendelkezésre kellene bocsátani. Igen, nem fogunk szavazni erre a jelentésre, mert ez egy egyértelmű jelzés annak érdekében, hogy a parlament mindent megtesz a nyitottság erősítés érdekében. Makovai asszony következik. Dreptul de acces la Köszönöm szépen. Az információhoz való hozzáférés, illetve a dokumentumokhoz való hozzáférés alapvető jog a demokráciában. Enélkül a jog nélkül nem demokráciáról, hanem diktatúráról beszélhetünk. Az embereknek joga van ahhoz, hogy tájékozódjanak, illetve arról is tájékoztatni kell őket, hogy hogyan költik el a pénzüket, hogy mi a helyzet a közigazgatásban, a jogalkotásban, illetve hogy az Európai Parlamentben milyen döntéseket hozunk milyen szakpolitikákat alakítunk ki itt és a többi Európai Uniós intézményben az ő nevükben. Ez mindannyiunk felelőssége, a demokratikus, a demokratikus politikai berendezkedés egyik velejárója. Hogyha nincs átláthatóság, akkor a bizalom és hiányzik. Jelenleg sajnos éppen ez a helyzet, nincs megfelelő bizalmi viszony a polgárok és az Európai Uniós intézmények között. Adjuk meg az embereknek azt a információt, amit igényelnek, és ezzel azt hiszem, hogy sokat tehetünk a helyzet javításáért. Vajon miért van a honlapon minden olyan információ, amire az embereknek nincs szükségük? Ezt mondják a kritikusok. Nem, szerintem az emberek fogják kiválasztani, hogy mire kíváncsiak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az Alde nevében Sofia Intfeld asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálok jelentéstevőnek, nagyon jó munkát végzett. Én voltam az elődje, és ráismerek bizony arra a munkára, amit két évvel ezelőtt elvégeztünk. A bizalom kulcs szó. A polgárok EU-s intézményekbe vetett bizalma rekordokat döntöget, rendkívül alacsony, nagyon fontos az, hogy az polgárok megbízanak bennünk. Félünk attól úgy tűnik, hogy az emberek megismerik, hogy mit teszünk. Nagyon szép szavakat hallunk a három intézménytől, de még mindig nem alakult ki a nyitottság és az átláthatóság kultúrája. A titkosság kultúrája érvényesül, a lehető legkevesebbet próbálnak meg nyilvánosságra hozni. Annyira bonyolult egy dokumentumhoz hozzáférni, hogy kétszer is el kellett mennem ezügyben a luxemburgi bíróságra. Az átláthatóság szabály. Ez nem valami liberális agyszülemény, nem. Ez a szabály. Valaki azt, mond, azt szoktuk mondani, ezt vagy azt, ezt nem kell nyilvánosságra hozni, nem kellemes. Az emberek még gondolkodnának rajta, nem. Az átláthatóság jogi kötelezettség. Hogyha nem szeretnénk ha nem szeretnék, hogy valami nyilvánosságra kerüljön, akkor azt meg kell indokolni, hogy miért. Két évvel ezelőtt elfogadtunk egy állásfoglalást, aminek én voltam a szerzője, és sajnos ennek a következményei nem valósultak meg. Ez szomorú. Amikor a oldal egyeztetéseken az átláthatóságot vizsgáljuk, látható, hogy még kevesebbet teszünk meg, mint amit a 2014-es szövegben kimondtunk. 2014-ben átláthatóbbak voltunk ez ügyben, mint 2016-ban. Pedig most nem bíznak bennünk a polgárok. Még három dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt egy átláthatósági biztost kell kinevezni az összes intézményben, az Európai Parlamentben is, eddig az elnökség erre nem volt hajlandó. Kettő, egy cselekvési tervet kell létrehozni. Három, szabályokat kell arra vonatkozóan megállapítani, hogy hogyan lehet titkosítani egy dokumentumot, meg kell oldani, ne kelljen mindig bíróságra menni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. A GUE nevében Albiol Guzmán kapja meg a szót, tessék egy perc. Egy példa, ami alapján értékelni tudjuk az átláthatóság szintjét az EU-ban. Itt van egy nyilatkozat, amelyet alá kell írnunk ahhoz, hogy belépjünk abba a titkos szobába, ahol kulcsra vannak, kulcs alatt őrzik a ttip kapcsolatos dokumentumokat, és emlékeztetnek arra, hogy a minősített információ konzultációját tisztelben kell tartanunk, semmilyen körülmények között nem szabad lehetővé tenni azt, hogy nem jogosult személyek számára ismerté váljanak az információk, nem szabad sokszorosítani ezeket a dokumentumokat, vagy a bennük szereplő információt, és amikor ezt a nyilatkozatot aláírjuk, arra is felhívják a figyelmünket, hogyha mindennek nem teszünk eleget, akkor fegyelmi intézkedéseket, vagy akár jogi intézkedéseket is életbe léptetnek. Tehát megmutatnak bizonyos dokumentumokat, cserébe pedig csöndet, csöndre kell esküdnünk, ez a demokrácia és a jogaink ellen irányuló példátlan támadás az EU és USA közti tárgyalások kapcsán, még ők a saját érdekeiknek megfelelő dokumentumokat dolgoznak ki. Önök azt mondják, hogy maradjunk csöndben, mi pedig egy népszavazást kérünk, hogy a nép is szólhasson. Eh, gracias. Köszönöm szépen. A zöldek nevében pedig Terikábrász képviselő. A zöld EFA, a Greens EFA képcsoportról van szó. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés egy nagy esély arra, hogy az európai intézményeket közelebb vigyük az állampolgárokhoz. Az átláthatóság egy alapvető kérdés kell legyen európai szinten. A frakciónk úgy gondolja, hogy megfelelő lenne, ha egy illetékes biztos felelne az átláthatóságért, valamint a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésért. Három létfontosságú aspektust hangsúlyoznék. A portálokhoz való hozzáférés egy egységes pont által, és a lehető legtöbb dokumentumot kell nyilvánosságra hozni az interneten keresztül, még a nemzetközi megállapodásokra vonatkozó dokumentumokat is, amelyeket kereskedelmi vagy más témában kötött az EU harmadik országokkal továbbá. A lobbisták kötelező nyilvántartása, így a lobby csoportokat be lehet azonosítani, illetve a részvételüket a különböző jogalkotási folyamatokban. Felszólítjuk a bizottságot arra is, hogy Európa globális hivatkozási pont legyen az átláthatóság szempontjából. Köszönöm Ferrara asszonynak, nagyon jó munkát végzett. Köszönöm elnök, az, elnök úr. Gracias. Köszönöm. Köszönöm. A zöld EFA frakciót hallottuk, köszönjük. Az FDD nevében Gerald Batten következik Köszönöm, Richard. Örülök, hogy te elnökölsz megint. Az EU sokat beszél a demokráciáról, az átláthatóságról, tehát nagyon fontos az, hogy az európai polgárok világosan lássák, hogy mi folyik az európai intézményekben, hiszen őket képviseljük. A TTIP az egyik legtöbb kérdőjele lövezett kérdés. Ez egy az Egyesült Államok és az EU, és az EU között kitárgyalt egyezmény. Titokban folyik a tárgyalás, egyáltalán semmi befolyásom nincs arra, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások. Több mint 20 ezer e-mailt kaptam a, a választókörzeteimről, az emberek aggódnak a TTIP miatt. Egyáltalán nem tesz jó a TTIP például az egészségügyi szolgáltatásainknak, nyitva lesz ez majd az Egyesült Államokbeli szolgáltatóknak. Sajnos a magáncégek bíróság elé citálhatják a tagállamokat, tagállamokat, hogyha a tagállamok, a kormányok megpróbálják a saját érdekeiket képviselni. Múlt héten Obama Nagy-Britanniába járt, és azzal fenyegette meg a brit polgárokat, hogy ne szavazzanak a kilépés mellett a népszavazáson. Hogy jön ahhoz az USA elnök, hogy a saját fővárosunkban minket fenyeget? az embernek hány ingere van ettől. Obama azt mondta, hogyha úgy szavazunk, hogy kilépünk az, az EU-ból, akkor nem, nem, sem, nem lesz semmiféle kereskedelmi megállapodás Nagy-Britannia és az USA között, és akkor a sor végére kerülünk. Az Egyesült Királyság az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere, de nincs megállapodásunk, kereskedelmi megállapodásunk. Ezt elfelejtette, azt is elfelejtette, hogy az EU egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az USA, és nincs kereskedelmi partnerünk. Hogyha a Nagy-Britannia kilép az EU-ból, akkor valójában semmi nem fog megváltoztatni a kereskedelmi vonatkozásban. Azért szeretné, hogy bennmaradjunk az EU-ban, mert azt szeretné, hogy a TTIP-et mindenki, mindannyiunkra rá kényszerítsék. Nem szabad, hogy ábrándokban éljünk, nem, nincs szükség különleges kapcsolatra az USA-val. Alapvetően ez egy túlélő kapcsolat. Az amerikai kormány nem a mi barátunk, csak a biznisz érdekek érdeklik őket, és a nemzetközi finansz, finanszírozás, a nemzetközi ö, üzlet, pénzügyi viszonyok. Jó lenne, hogyha mi hamarabb az ezzel kapcsolatos döntéseket végrehajtanánk. Köszönöm, Richard. Elnök, köszönöm. Köszönöm a kedves szavakat. Most pedig Katrina Kinnicsi képviselő asszony következik, egy perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm Ferrára a kollégának a munkájáért, a dokumentumokhoz való hozzáférés nagyon fontos lépés az átláthatóságban, és ezt a szerződések is garantálják. Sajnos azonban a polgárok nehezen férnek hozzá a dokumentumokhoz, amelyek az EU jogszabályaira vonatkoznak, és nem igazán tudják, nem igazán van rálátásuk. Sajnos az, nemzet, ne, sajnos az intézményközi megközelítés is, has, is hiányzik ezen a területen, Éppen ezért megismételjük azt a kérésünket, hogy nagyobb legyen az átláthatóság az intézményekben, és fontosnak tartom azt, hogy ez a jelentés megszületett, hiszen ez a megfelelő irányba halad. Az, hogy az embereknek joga legyen ahhoz, hogy megismerjék az Európai Uniós intézmények tevékeny, tevékenységét, hozzájárulhat ahhoz, hogy megnőjön a bizalom az EU-s intézmények iránt, illetve hogy résztvevő demokráciát alakítsunk ki. Éppen ezért minden intézménynek össze kell fogni, és ez irányba kell előrelépnie. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Netrvászjanen eh, Pirko Ruohonen Lerner kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen Ferrara asszonynak a, a kiváló munkát, ami a közös határozatokat, illetve a, illetve a közfinanszírozást, az átláthatóság nagyon fontos, közinformációkat rendelkezésre kell biztosítani. Hogyha egy újságíró, egy NGO képviselője, vagy valaki az euróról szóló információt keresek, akkor nem tud hozzájutni, mert nagyon bonyolultak a keresési rendszerek. Nagyon sok mindenen lehetne javítani, és örülök annak, hogy a Ferrara jelentésben ezt figyelembe veszik, amely jobb keresési lehetőséget szeretne elérni a dokumentumokra. Természetesen az átláthatóságnak vannak határai, a TTIP tárgyalásával kapcsolatban nem lehet minden információt örökké rendelkezésre bocsátani, ez az Európai Uniót előnytelen tárgyalási pozícióba helyezni. Ez azonban kivétel. Az átláthatóság a kiindulási pont, ezzel lehet erősíteni az e, polgárok bizalmát az EU-ba, és e, erre bizalomra nagyon nagy szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Juan Fernando López Aguilar következik. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Ennek a vitának eh, a nyilvánvaló oka az éves jelentés a 2014 és 15-ös évek dokumentumaihoz való hozzáférés. Elismeréssel tartozom az előadónak is, az árnyék előadónak is, főleg azért, mert eh, a trialógusok és a jogalkotási folyamat átláthatóak kell legyenek a lényeges dokumentumok átláthatók kell, hogy legyenek hozzáférhetőek, és a streamingen keresztül is a vonatkozó jogalkotási vitákat közvetíteni kell. De ez csak a látszólagos ok, mert itt egyfajta tiltakozás is megfigyelhető, amiatt, hogy egyes intézmények úgy járjanak el, hogy azt mutatják, hogy mit tesznek, hogy elrejtsék azt, hogy mit nem tesznek. Az alapjogi karta bizonyos, az alapjogi kartát bizonyos intézmények figyelmen kívül hagyják. Nagyon fontos, hogy a tanács és a bizottság egyszer mindenkorra a az átláthatósággal kapcsolatos jogszabályt végre ne blokkolják, amely ugyanis a korábbi ciklusban ezt messze blokkolták, és ez azóta sem megoldott ügy. Mamikins képviselő, egy perc, tessék. Mr. President. Tisztelt elnök úr, kedves Jurova asszony, kedves kollégák, az európai integráció folyamata és az intézmény építés mindig a részvételi demokrácián és az átláthatóságon alapul legalábbis elvben. Ezért nagyon kényelmetlen az, hogy egyes intézményekben, például a parlamentben is, nem biztosítják teljes mértékben az időtlen hozzá, korlátlan hozzáférést még a nem tisztosított dokumentumokhoz sem. Az Európai Bíróság, a Központi Bank, stb. egyéb intézmények is ez alá a rendelkezés alá kellene, hogy tartozzanak. A nemzetközi egyezményekről szóló döntés, döntések nagyon fontosak, például az, a dokumentumokhoz való hozzáférés megváltoztatása, erre vonatkozó logika egyszerű, ez költségvetési következményekkel is jár, és az átláthatóság pozitív hatással van a bizalomra és a közérdekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves képviselő úr. And now time for... Most eljött az ideje a spontán hozzászólásoknak. Először is Nikola Caputónak adom meg a szót, tessék. Grazie, Presidente. Gen Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy megfelelő hozzáadott érték legyen a tagállami közigazgatási tevékenységhez képest az Unióban. Ehhez nem csak szakpolitikai fellépésre van szükség, hanem arra is, hogy átláthatóság valósuljon meg a jogalkotási folyamatban és az összes többi adminisztratív folyamatban is garantálni kell a dokumentumokhoz való hozzáférést. Az alapjogi kartában ezt leszögeztük, illetve a bíróságok ítéletei is leszögezték ezt. Sajnos nincsenek megfelelően harmonizált normák, szabályok azzal kapcsolatban, hogy az átláthatóság hogyan kell, hogy megvalósuljon, nehezen jutnak hozzá a polgárok a különböző dokumentumokhoz. Sajnos folytonosan változik egyáltalán a meghatározás is, hogy hogyan defináljuk az átláthatóságot. Sokszor titkosítják az, a különböző dokumentumokat, de ez is átláthatatlan, nem tudjuk, hogy milyen szabályok alapján. Fontosnak tartom azt is, hogy a három oldalú egyeztetések dokumentumait is meg lehessen ismerni, ha nem, akkor a reprezentatív demokrácia elvét nem tartjuk tiszteletbe. Köszönöm szépen. Notis Marias következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy nézők vagyunk, ugyanazt a filmet nézzük a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről Noha csak a TTIP-e kapcsol- TTIP kapcsolatos dokumentumokhoz csak akkor férünk hozzá, hogyha egy bizalmasság nyilatkozatot írunk alá, és egy olyan szobába megyünk, ahol, sem, ahol nem tudunk másolatot sem készíteni. A TTIP-e kapcsolatos dokumentumokat csak így ismerhetjük meg, akkor, amikor az amerikai kongresszusi képviselőknek nincsenek ilyen korlátozásaik, és az ő asszisztenseik hozzáférnek a TTIP vonatkozású anyagokhoz. 700 szakértő, aki a kongresszusnak dolgozik, ők is hozzáférnek ezen dokumentumokhoz. Ez egy olyan megállapodás, amelyet Obama keresztül akar vinni méghozzá nagyon gyorsan, én úgy gondolom, hogy ez a titkos demokrácia mint a példája. Milyen demokráciáról beszélünk, amikor a trojka és a mentő csomagok az alkotmányt is figyelmen kívül hagyták, és szembe mentek a nemzeti szuverenitással. A parlamentet közvetlenül az polgárok választják, és ezért biztosítani kell számukra az átláthatóságot. Köszönöm szépen. Mm, Antonio Mario Pinto következik, tessék. Elnök úr, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy először is üdvözöljem az előadót, és megköszönjem a munkáját, Laura Ferrara munkáját. Az átláthatóság az intézmények működésében kulcsfontosságú az állampolgárok számára, ha hitelesek akarunk lenni, mert pedig mind az állampolgárokat képviseljük. Ez az átláthatóság azt is jelenti, hogy meg kell könnyíteni a dokumentumokhoz való hozzáférést, valamint az információhoz való hozzáférést, hiszen ezek eszközök, amelyek által megerősíthetjük a részvételi demokráciát. Ugyanakkor um, az átláthatóság akadályozása a politikai átláthatóság útjába görgetett akadályok aláássák a demokráciát, valamint az intézmények, a közintézmények vitalitását. Ezért nagyon fontos a dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítani a TTIP esetében is, valamint az összes dokumentumhoz való hozzáférést a trialógusok esetében. Nem szabad félni a párbeszédtől, tehát meg kell tennünk, ami szükséges, éppen ezért nem szabad vég alá rejtenünk a munkánkat. Obrigado. Köszönöm. Iván Jakovcsics kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Vásztofniknak kell ezt mondani, mert ez a horvát kifejezés a képviselőre, de köszönjük szépen, hogy mindenkit anyanyelvén szólít meg. Még egyszer szeretném, én is szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem Ferrara asszony jelentését. Az európai intézményeket próbálja közelebb vinni az polgárokhoz, és minket érint ez a kérdés. Ez a lehető legjobb útja annak, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát. Hiszen az igazságot ki kell mondani. Az európai projektnek, projekt sok nehézséggel küzd, vannak problémák. Az egyik ilyen a túl sok bürokrácia. Az átláthatóság szót törölni kellene a szótárunkból, inkább nyitottságról kellene beszélnünk. Az intézményeink legyenek nyitottak. A polgárok jussanak hozzá az információkhoz. Köszönöm szépen! Uh... Vuleftis eh, Kostas Hrisogonos. Parakalo. Kostas Funanos következik. Tessék. Köszönöm szépen. Az dokumentumokhoz való hozzáférés rendkívül fontos. A dokumentumok bizalmas jellege, ez a kivétel kellene, hogy legyen, nem pedig a szabály. Az rendeletből ez kiderül, illetve az Európai Bíróság interpretációjából is. Mégis gyakran látjuk azt, hogy az európai intézmények a polgároknak nem engedik meg, hogy hozzáférjenek a dokumentumokhoz. Ez azonban a szabadsággal szembe megy, ezt a TTIP-nél is látjuk. Nagyon kevés információ jutott el a közvéleményhez, mert bizalmasnak tekintik a dokumentumokat. A nyílt hozzáférés a dokumentumokhoz elengedhetetlen, hogy a demokrácia megvalósulhasson, átláthatók legyünk és elszámoltathatóak a polgárokkal szemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Katrina Konecsna következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő asszony, köszönöm szépen a munkáját, kiváló ez a jelentés. Meg tudom érteni, hogy diplomatikusan kellett fogalmaznia, ezért csak nagyon finoman kritizálta a tanácsot és a bizottságot, de talán túl finoman. Nekem az a véleményem, hogy az Európai Parlament nagyon sokat tesz eh, az átláthatósággal kapcsolatban. Nem mondom azt, hogy már nincsen előrelépési lehetőség, de eh, a a VM25 jelentése a tanácsnak és a bizottságnak szól, még a képviselők is nagyon nehezen férnek hozzá a dokumentumokhoz, például a TTIP dokumentumaihoz. És aztán van egy másik probléma, az MS vizsgálóbizottsággal kapcsolatos adatokhoz is hozzá kell férnünk, dokumentumokhoz kell hozzá kell férnünk, reméljük, hogy ez megvalósul, de majd meglátjuk. A lobbisták központi nyilvántartása, ez érvényes kellene, hogy legyen az intézményekre, a TTIP-ek, TTIP tárgyalások során több volt a lobbista, mint az NGO. De qui. Köszönöm. Most pedig João Pimenta López kolléga következik. Köszönöm, Az átláthatóság alapelve, amely fontos, hogy szabályozza az EU dokumentumainak dokumentumaihoz való hozzáférést, ez um, fontos része a jogalkotási munkának. Állandó titkolózást tapasztalunk például a szabadkereskedelmi megállapodások, mint a TTIP vagy a TISA mm, tárgyalásakor, nem tudunk hozzáférni a tartalomhoz, illetve a tárgyalási folyamat fejleményeihez. Ott van például a LuxLeaks, ott is korlátozták a nyilvánosság, illetve a parlamentok hozzáférését. Az LKB, e emlékeztetünk arra, hogy nem egy választott intézmény, bármilyen fajta demokratikus ellenőrzés alól kivonja magát, amikor nem biztosítja a dokumentumaihoz való hozzáférést, a banki felügyeletet még a képviselőktől is megtagadja, hogy az ezen a héten Portugáliában történt. A gyakorlatból láthatjuk azt, hogy az átláthatóság kulcsfontosságú ebből a szempontból. Köszönöm. Obrigado. Thank you much indeed. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság részéről Vera Jurová biztosé a szó. Thank you very much, honorable members. Thank you for... Köszönöm, tisztelt képviselők, köszönöm a támogatást és a, eh, az egyetértést a, az átláthatóság céljával. Nem véletlen, hogy az átláthatóságról május másodikán lesz egy közös eseményünk, ez hozzá fog járulni ahhoz a konzultációhoz, amelyel a az átláthatósági regisztert létrehozzuk, megalapozzuk Brüsszelben, és remélhetőleg azon túlmutatóan is a 2001-es rendelet az éppen most egy felülvizsgálat tárgyát képezi, és a bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy segíti a társjogalkotókat. A 41-es és a 42-es eh, cikknek, az emberi jogok kartája 41-es, 42-es cikkének megfelel az ügykezelés jelenleg is. Emellett természetesen odafigyelünk a jogesetekre, a joggyakorlatra is, illetve ez igaz a tagállamok elleni eh, ügyekre is az Európai Bizottság együttműködik az összes érdekelt féltel, a civil társadalommal, ombudsmanokkal, adatvédelmi biztossal és mindenkivel, akinek jogos érdeke fűződik a jövőbeni átláthatósági eh, rendszer kialakításához. Egy elfek és szabályok, valamint gyakorlatok mentén kialakuló rendszert kívánunk működtetni, és éppen ezért egy horizontális keret, valamint keret létrehozásán gondolkodunk. Köszönöm. Thank you much indeed. Now, Köszönöm. Köszönöm, most pedig az előadó következik. Laura Ferrara. Köszönöm Elnök úr, megköszönöm a bizottságnak, és megköszönöm a kollégáknak is, és az árnyék jelentéstevőknek is a támogatást. Az átláthatóság az a végső cél, amit szeretnénk elérni, de tulajdonképpen eszköz is, amelynek segítségével az európai intézmények és az állampolgárok közötti távolságot le tudjuk rövidíteni, a szakadékot át tudjuk hidalni, könnyebben elérünk az állampolgárokhoz, ez a részvételi demokráciának az elve, és a, amit ugye már ismételtem, a bizalmat erősítjük ami most egy picit megingott az EU-ban. Sajnálatos volt, hogy többször hallottam a kollégákkal folytatott eszmecsere során, hogy az állampolgárokat nem érdeklik ezek a típusú, típusú dokumentumok, vagy pedig nem is értik meg ezeket. Hát bizonyos fajta információk ugye nem szerepelnek ebben, vagy nem keltenek fel nagy érdeklődést. Ez lehetséges. Van nagyon sok olyan dolog, amelyen nem foglalkoznak például a szakterminológia miatt, vagyis úgyis akkor, az, meg egyébként is akkor az információ áradat, hogy az állampolgárok nem tudnak ezzel mit kezdeni. Ezt hallottam a beszélgetések során. Hát akkor az Európai Parlament előtt álló kihívás, de a bizottság és a tanács előtt álló kihívás is pont az, hogy hogyan vonjuk be jobban az állampolgárokat, hogyan tudjuk az információkat olyan formába önteni, hogy az állampolgároknak az információhoz való joga ne sérüljön, és hogy majd ők eldönthessék, figyeljék, hogy mi az, ami felkelti az érdeklődésüket, és mi az, ami nem. Az információkat jobban érthetővé és jobban elérhetővé kell tenni. Ez is látszik, hogyha megnézzük az intézmények weboldalát, akkor még azt is látjuk, hogy nehéz ezeken eligazodni. Talán lehetne egy egy ablakos rendszer, vagy egy hozzáférési pont, amiből kiindulva meg lehet találni az információkat. És a TTIP például nagyon érdekelte az állampolgárokat, és ez egy jó példája volt annak, hogy itt zavarta őket az, hogy titkosak voltak az információk. A lobbisták is nagyon tevékenykedtek, a triológusokat is eléggé ö, és köd veszi körül, tehát nem lehet látni, hogy itt mi zajlik és szükség van az átláthatóságra, és remélem, hogy a múltban elkezdett munkánk afelé fog haladni, hogy egyre nagyobb lesz az átláthatóság. Megköszönöm Laura Ferrara